Köszönöm. Good afternoon, ladies and gentlemen. Let's... Jó, jó napot kívánok! Kicsit késtem, elnézést kérek, nagyon gyorsan fogom ismertetni az elnöki közleményeket. Egy, kettő, három közlemény van, mielőtt neki látunk a munkának. Először is, ami a nyelvi lehetőségeket illeti, a következő nyelvek nem lesznek. Dán, finn, svéd, lett, szlovén, máltai, bolgár, cseh, szlovák és ész. Tolmácsolás nem lesz. Csak a teljes jogú tagok számára lesz tolmácsolás. És webstreaming lesz az ülésről. Ha nincs ezzel kapcsolatban megjegyzés, akkor elfogadottnak nyilvánítom. Köszönöm szépen! Két elnöki közlemény először is Albertini úr, az AFET bizottság elnöke arra ö, emlékezteti a tisztelt jelen lévőket. Hans Dietmar Schweinsgut érkezik, Barhoz Édere, Lars Gunnar Frigemark, Filip Dimitrov, Angelina Eichhorst fog megjelenni, az AFET titkársága fogja pontos dátumokat közölni. Második dolog – az Európai Biztonság és Védelmi Politikáról szóló konferencia von Foga úr, a SZEDE alelnöke november 9-én, 10-én Berlinben fogja megtartani ezt a konferenciát. Az érdeklődő képviselők felhasználhatják utazási támogatásukat. Az érdeklődőket kérjük, hogy a SZEDE a bizottság titkárságával vegyék fel a kapcsolatot. Hölgyeim és uraim, a mai napon nagyon modern veszélyekkel foglalkozunk, a kibertámadásokkal. Ez nagy kihívás a társadalmaink számára. Vannak kiváló vendégeink, ugyanis profi vendégeink vannak. Hadd mutassam be a vendégeinket, hárman vannak, még várunk néhány vendégre de ha jól értem, Enkenentik asszony, jogi tanácsadó, a Tallini észt kiválósági központ jogi tanácsadója, dr. Udo Hembrecht, az Enisza ügynökség részéről, és Andreas Andrea Szervide úr a DG IMSO részéről. Emlékszünk, hogy mi történt Észtországban, milyen kibertámadás ért bennünket, tudjuk, hogy mi történt Grúziában az orosz-grúz konfliktus idején, tudjuk a médiából, a különböző parlamenti kollégáinktól, az USA-ból is arról tájékozódtunk, hogy mennyire fontos ez a kérdés. Különböző szervezetek megvitatták ezt a kérdést, a NATO is foglalkozott vele, tehát azt gondolom, hogy itt az idő arra, hogy legyen információ, a SZEDE a bizottságát tájékoztatni kell. Tudom, hogy vendégeink, nem tudom, hogy mindannyian, de ugye vannak előadásaik számunkra, és hadd adja meg a szót a hölgyek először kapják meg a szót, tehát öné a szó asszonyom, elekentik asszony. Thank you. And thank you for the opportunity to Köszönöm szépen a lehetőséget, köszönöm szépen, hogy beszélhetek a jogi keretről, a kiberbiztonság kérdéséről, hogy hogy látja a mi központunk. A néhány szót hátteremről, ez is megmagyarázza, hogy a jogi kérdésekkel kapcsolatban miért gondolom így. Mert ennek a kiválósági központnak dolgozom három éve, ha úgy tetszik, azzal foglalkozom, hogy a kiberbiztonság hogy néz ki jogi szempontból. Ha megnézzük a nemzetközi jogot, és nem csak a konfliktusra gondolok, hanem a telekommunikációs és büntetőjogi kérdésekkel is foglalkozom. Saját hátterem jogi, jogász végzettségi vagyok, de feladatom, hogy megértsem és nyomon kövessem a jog és a politika interakcióját, mert látni fogják az előadásomból, hogy vannak következetlenségek a jogszabályokban, Néha ezeken felül kell emelkedni, meg kell érteni a politikai helyzetet, hogy megértsük az ellenmondásokat és feloldjuk azokat. Ha megengedik, rövid áttekintést adnék a kiberbiztonsági veszélyekről, vagy kibertámadásokról, és alapvetően az a helyzet, van egy olyan spektrum, amelynek egyik végén látják, hogy a belső politikai szabályokat sértik meg, ilyesmi történik a cégeinkben, a szervezetekben napi szinten. És láttuk a, az elején, az információs társadalom eleje óta ez a veszély fennáll, ami a spektrumnak a szélső jobb oldalát illeti, ha úgy tetszik, a fegyveres kiber hadviselés, és a spektrum közepén szeretnénk érzékeltetni azokat a helyzeteket, amelyekkel szembe kell néznünk, különböző jogi és szervezeti eszközökre van szükség, amelyeket figyelembe kell venni. Ez azt jelenti, hogy bármilyen kiber incidens, kiber konfliktus felmerül ezen a spektrumon, de jogi szempontból nagyon fontos, hogy megértsük, hogy pontosan hol zajlik, vagy hol történik mindez. Mert a jogi területek, a jogi keret, amelyet felhasználnak, vagy amit alkalmazni fognak, amelyek segítségével ö, fel lehet lépni, azok különbözőek. Tehát éppen ezért, ha a kiberbiztonság jogi keretéről beszélünk, ahogy most kezdjük megérteni, az azt jelenti, hogy össze kell kötni a jogi eszközöket és jogorvoslati lehetőségeket, amelyek az információs társadalmi jogból származnak, vagy a hálózati biztonságról szóló keret jogszabályozásról, nemzetbiztonsági törvények vagy törvény körüli szabályok is képezik ezt a keretet, illetve a fegyveres konfliktusokról szóló szabályok is ide tartoznak. Ha megnézzük Gyakran feltezik azt a kérdést, hogy valóban szükség van-e kiegészítő nemzetközi szintű jogi eszközökre. Két csoportra oszlanak a jogi szakértők. Egy csoport azt állítja, hogy semmi sincs, amely a jogi keretben foglalkozna a kiber politikai jellegű kibertámadásokkal, amelyel például 2007-ben Észtországban, Grúziában 2008-ban kellett szembesülni. Egy másik csoport azt mondja, hogy megvan az összes szükséges jogszabály, nem kell újabb. Erre a kérdésre válaszolva, mit is tettünk mi a központban? Nos, egy kutatást végeztünk az a kapcsolatban, hogy hány jogi eszköz van jelenleg nemzetközi szinten, ami kiber biztonsággal foglalkozik. Ez a szám 50. Ez azt jelenti, instrumentális szempontból több vagy sok jogi eszköz van, amely különböző aspektusaival foglalkozik a kiberkonfliktusoknak, és amint nem sokára látni fogják majd az előadásomból, 8-10 nemzetközi szervezet van, amely vagy a jogszabályokkal, vagy a politikai aspektusokkal foglalkozik. Szövegezés kérdés. Ebben a táblázatban azt látják, hogy ami meghatározza a védelmi rendszerünket bármilyen kiberkonfliktus esetében, az azzal kezdődik, amelyet ez a szervezet is végez mindennapi tevékenységeiként. Szervezeti biztonsági kérdésekkel foglalkozik, a, az elkereskedelmi szabályok, a, a jelenlegi internet szolgáltatók szerepével kapcsolatos elképzelések is ide tartoznak, a telekommunikáció jogi kerete is ide tartozik. Most mi is a kihívás? az az, hogy a kiberkonfliktus természete változik. Méghozzá a pusztán bűnügyi, gazdaságilag motivált incidensektől eltolódunk nemzetbiztonsági szempontból releváns incidensek felé. És ez mit jelent jogi szempontból? Annak ellenére, hogy sok jogszabály van, amely azzal kapcsolatos, hogy hogyan tudunk az internetes szolgáltatóinkkal foglalkozni, hogyan kerül sor adatcserére. Ezeket az eszközöket nem feltétlenül ezzel a konfliktus paradigmával együtt készítették el. Tehát nem gondolunk arra, hogy ilyen kiber támadás bekövetkezhet. Jó, működik a mikrofon. Úgy tűnik, hogy a kérdés nem az, hogy kellenek-e új jogszabályok. A kérdés inkább az, mennyire vagyunk felkészülve arra, hogy a meglévő jogi kereteket felhasználjuk, és hogyan lehet hozzáigazítani ehhez a paradigmaváltáshoz, amely a kiber bűncselekmények, incidensek keretében bekövetkezett. Ez most mi? Nézzük meg a különböző nemzetközi szervezeteket. Ezzel is jobban megértetik, hogy ki áll, mm, milyen szervezetek foglalkoznak ezzel a kérdéssel, a kiberbiztonság, a kibertámadásokkal. Ha megnézzük a szabályozói hatályt, na hát az ICANN, vagy egyéb regionális szervezetek is foglalkoznak a kiberbiztonsággal. De szeretném szemléltetni, persze nem túlságosan részletesen, hogy mi is van. Nézzük meg a szabályozói ö, hatály, vagy szabályozott testületeket. Különböző nemzetközi szervezeteknek különböző erősségei, kapacitásaik vannak, amikor ezt a jogi keretet kell megformálni. Az ENSZ mennyiségileg az a szervezet, amely minden országot a világban elér. Ami a jogszabályokat illeti, amelyek kijöhetnek ebből az ENSZ, az ENSZ-ből, azok általánosak. Figyelembe kell venni a nagy szakadékot a különböző régiók között, mármint ami a prioritásokat illeti, és a kiberincidensekre adott válaszokat. A kiberincidensek a jelenlegi paradigmákban, most vannak alakulóban, kialakulóban, nem mondhatjuk azt, hogy a nemzetközi konszenzus, a megértés is most van alakulóban, tehát pontosan most kell meghatározni a legfőbb kérdéseket. A NATO például, és az EU, amelyeknek sokkal jobb minőségi hatásuk van Viszonylag hasonló szintű információs társadalmak érintettek szervezeteikben. Szinte minden érintett tag esetében a kibertámadások kapcsolatos elképzelések hasonlóak, ami ami a veszélyek potenciális körét illeti, ha megnézzük, hogy Nagyon fontos a jogszabályi szempontból, hogy felhasználjuk, kihasználjuk azokat az előnyöket és erősségeket, amelyet minden egyes nemzetközi szervezetnek ö, megvan. Én úgy döntöttem, hogy nem fogok az egyes kiber bűncselekményi megállapodások egyes cikkeiről beszámolni. ők jobban, jól tudják, mint mindenki más. Tudják, hogy az Európa Tanács elfogadta ezt a megállapodást, a kiber bűncselekményekről szóló megállapodást. Ez a legtöbbet meghivatkozott dokumentum ebben az összefüggésben. Ebben a megállapodásban van egy olyan rendelkezés, ami azzal kapcsolatos, a politikai vagy nemzetbiztonsági szempontból releváns esemény alakul ki, az országok nem alkalmazzák ezt a megállapodást. De az a fontos, hogy itthon a jogszabályi keret. Semmi új dolog nincs ebben a kiberbiztonsági paradigmában. Egyszerűen csak az a fontos, hogy a jelenlévő hatályba, hatályos eszközöket kritikusan kell szemlélni. Az észt incidenset, incidenst személyesen megtapasztalhattam, és az derült ki, hogy csupán annyi a tennivalónk, hogy praktikus jogi szempontból meg kell nézni, hogy a nemzeti szinten hogyan valósítjuk meg ezt a megállapodást. Néhány szóval szeretnék szólni arról, hogy mi van nemzetközi szinten, és látni fogják, amikor kiber bűncselekményekről van szó, a kiber bűnözés hét nemzetközi szervezetből hatnak ö, központi kérdése. Nem kell, vagy nem panaszkodhatunk amiatt, hogy a nemzetközi szervezetek nem foglalkoznának a kibertámadásokkal, veszélyekkel de amikor a szabályozói fókuszról van szó, megnézhetik ezt a táblázatot, és nézzék meg az átfogó megközelítést, amelyen ez a kérdés kezelendő. Most azt gondolom, hogy jelenlegi feltételek vagy körülmények között, ahol a nemzetek rájönnek arra, hogy a kiberbiztonság egyre költségesebb, ami az időt és a forrásokat illeti, az összes nemzetközi szervezet nagyjából ugyanazt a kérdést kell feltegye. Hogyan javítunk ezen a helyzeten? Hogyan módosítjuk a szabályokat, hogy valóban előnyére legyenek a nemzetközi közösségnek? Az egyik fontos jogi aspektus, amelyet többször megkérdőjeleztek, az az, hogy valóban kell-e abban állapodni, hogy hogyan válaszolunk katonai eszközökkel a kibertámadásokra. Szeretném ezt megemlíteni, mert amikor a kiber hadviselésen van szó, két szervezet foglalkozik ezzel, jogi és politikai szempontból, szakpolitikai szempontból. Nagyon nehéz lenne az ENSZ biztonsági tanácsának ö, valódi kiberfegyeles támadásnál fellépni, de a netónak ugyanez a kihívás okoz fejtörést. A közvélemény gyakran kérdezi, hogy tudjuk-e, hogy hogy válaszolnánk egy fegyveres kibertámadásra. Azt mondanám, hogy jogi szempontból nem ez a legrelevánsabb kérdés, hiszen az összes kiberincidens, amelyel szembenéztünk a múltban a világban, most ezek nem katonai jellegűek voltak, még nem. Nem azt akarom ezzel mondani, hogy ez nem lehetséges de ez egy hipotetikus kérdés jelenleg. Sokkal revele, relevánsabb lenne megfelelő eljárást bevezetni. Meg kell nézni, hogy mm, kiber szempontból mi minősül fegyveres támadásnak. Hogy kicsit bonyolítsuk ezt a mm, képet, nos a jog jelenleg nem a fő válaszadási terület, amikor a kibertámadásról van szó. A kiberincidensek általában technológiai jellegűek, tehát a kiberincidensek kezelése vonatkozóan nem csak a jogot kell elővenni, hanem különböző technológiával, gazdasággal kapcsolatos politikai kérdéseket. Jogászok szempontjából ez olyas valami, amely támogatja és kiegészíti a többi rendszert, mert az összes kiberincidens, amelyel a múltban szembenéztünk, új jogi kérdéseket álltak fel. Például, hogyan alkalmazkodik az információ rendszerünk? Hogy tudunk jobban együttműködni a saját telekom és internet szolgáltató cégekkel? Hogy lehet együttműködni a más nemzetek életégéseivel? Ez a jogászoknak azt jelenti, hogy megértik, hogy ez miről szól, az eredeti kontextusból. Az Európai Unió számára az EU mm, internet szolgáltatók együttműködési kötelezettségét tíz évvel ezelőtt határozta meg egy jogszabály. Az ösztönzés lényege az volt, hogy kényelmesebb, nagyobb bizalmat élvező információs társadalmat kívántak létrehozni a piac és a fogyasztók szempontjából. Ezzel nincsen semmi baj, csak miután a veszély, illetve biztonsági paradigma eltolódik, gondolnunk kell arra is, hogy ez a politikai döntés, hogy a jogszabályok az egyetlen megoldást jelentő eszközökkel. Ami a különböző incidensek szintjeit és azokra való válaszokat illeti. Látjuk, hogy eh, minden alkalommal eh, hálózatbiztonsággal foglalkozunk, ami a kiberbűncselekményeket és a nemzetbiztonsági veszélyeket illeti, minél messzebb megyünk, annál több érintett érintett. Hoznék egy példát, hiszen minden nap a NATO-val dolgozom együtt. Hoznék egy példát, ahol az EU és a NATO valóban együttműködik, amikor nemzetbiztonságot veszélyeztető kérdésekről van szó, ezeknek a szervezeteknek van mandátumuk, és vannak eszközeik is, és aggodalmaik. És én úgy gondolom, hogy a jelenlegi kiberbiztonsági paradigmában ugye látjuk, hogy a veszély változik, de mégis van egy eh, ránk hagyományozott gondolkodásmód az információs társadalommal kapcsolatban, így a verseny, a nemzeti érdekek között egyensúly nehezen hozható létre, ugyanakkor a politikai döntések következményei nem mindig láthatók előre és már említettem az internet szolgáltatói ö, szervezeteket. Nos, ez kiegészíti a lehetőségeinket, de veszélyeket is jelent. A csomag részét képezik a veszélyek is. Ezzel zárom az előadásomat. Köszönöm szépen! Thank you very much. Köszönöm szépen. Azt hiszem, először meghallgatjuk mind a három vendég előadónkat, és utána lesz időnk kérdésekre, válaszokra, egy kis eszmecserére. Dr. Helmbrecht, az ENISA igazgatója, és úgy tudom, hogy az Európai Unió válasza az ENISA erre a kihívásra. Öné a szó. Köszönöm szépen. Ha hát, meglátjuk, hogy én vagyok-e az európai válasz valóban. Szeretnék egy áttekintést adni, beszámolni néhány tapasztalatunkról, arról, hogy az ELISA mit tud megtenni, és végül néhány következtetést is levonok majd. Amikor a kiberről beszélünk, akkor megpróbálok egyszerűsíteni, nem lesz olyan részletes az előadásom, mint az előző volt. Ha megnézzük, hogy a kiberbűnözés mit takar, mit az interneten alapvetően internetes bűnözést értjük ez alatt. Az emberi magatartás formák tulajdonképpen nem változnak az idők során, csak más módon próbálkoznak a bűnözők mások pénzének a eltulajdonításával, betöréssel, rablással. Hogyha a kiber kémkedést vesszük például, ebben sincs semmi újdonság, csak a modern technológiával sokkal kifinomultabb módon lehet eh, kémkedni. És globális szinten az a problémánk, hogy a világ különböző országaiban más és más kultúra létezik. Van, ahol a kémkedés a normál magatartás része, és akkor ilyen országokkal nagyon nehéz közös nevezőre jutni. Kiberháborúzás a következő. Hogyha visszagondolunk az elmúlt öt évre, akkor több országban kinyilatkoztatták eh, a vezetők, hogy eh, folyamatosan bővítjük a kiber eh, támadások elleni kapacitásainkat. Hát ez a kiber háborúzás, és ugyanaz, amit a múltból nagyon jól ismerünk, csak most mindez elmozdult a kibertérbe, és az újságokban mindnap nap, olvashatjuk, ez egy valóban nagyon súlyos kérdésé vált. A kiberbiztonság tulajdonképpen az információ, az informatikai rendszerek, az infrastruktúrák védelmét jelenti globális szinten, és ennek a komplex kérdésnek a biztonsági aspektusaival foglalkozik az ENISA. Az egész világon megnézzük meg, hogy mi az incidensek trendje az észt is elhangzott már ez a 2007-es Észország elleni támadás és amit ma látunk, az egy kicsit még veszélyesebb, a, mint ami a jobb oldalán látható eseteket jelenti. A malware, amikor újságokat vagy weblapokat manipulálnak, és a normál polgár számára nem is világos, hogy ott tulajdonképpen egy fertőzött weblappal áll szemben, vagy sem. Elég képzetteknek kell majd lennünk a jövőben, hogyha el akarunk igazodni ebben a virtuális világban. A malware fertőzés betartozik az összes trójai lóvírus, féreg, egyebek, az úgynevezett botnetek, azután távirányítású számítógépek, ez mind ide tartozik. Hogyha összehasonlítják az én előadásomat az előzővel, a probléma az, hogyha ma van egy botnet, ez akkor azt jelenti, hogy valahol van egy, egy irányító szerver, ami a megtámadott cégek vagy, vagy emberek szervereit irányítja. És például európai tagállamban nem tudjuk, hogy hol van ez a command and control szerver. Hogyha tudjuk, hogy ez hol van, most lehet, hogy ez egy olyan ország, amelyel kapcsolatban hát nehézségeink vannak a jog helyes alkalmazásával kapcsolatban. Lehet, hogy még ha a jogot alkalmazák is, még azt sem segít hogyha egy botnet egy tagállamban van, és támadás történik, akkor is lehet, hogy úgy vetődik fel a kérdés, hogy a szolgáltatók eh, mikor eh, tudják ezt lekapcsolni az internetről a támadás eh, esetén. Elég sok nagy elmozdulás volt a malware technológiában, de ettől még a világ nem lesz jobb. Vannak statisztikai adataink is, ezek már publikált adatok, ismertek, ezért csak gyorsan szeretnék végigszaladni rajtuk. A pénzügyi vesztességek kimutatásával kapcsolatban egy business case-et, hogyha megnézzük, először adatokat kezd veszíteni egy vállalat, hogyha kibertámadás ér vállalatokat vagy infrastruktúrát, akkor mondjuk ezt úgy képzelhetik el, mintha lenne egy nagy tős, de ahol, amelyet egy malware támadás élet gondolják, hogy egy milyen mekkora hatalmas pénzügyi veszteséggel következne be egy ilyen támadás hatására. A lopásról egy kicsit részletesebben szóval ide nagyon sok minden tartozik, sokféle támadás, felül van az úgynevezett phishing, azt hiszem ez a legjobb példa ma, amikor régebben ugye bankrablásról beszéltünk, ez a phishing nagyjából ugyanaz a mai kontextusban, itt is pénzlopásra van szó, csak ebben a high-tech környezetben ez sokkal könnyebb megtenni. A Drive-by Download a második, ami azt jelenti, hogy egy szoftvert fertőződik, és ez a szoftver egy malware keres. Általában, hogyha botnetekről van szó, vagy kémkedésről, akkor fordul ez elő, és ez nagyon nagy kihívást jelent. Az lopás is itt az elsők között van elektronikus személyi igazolványokat, ezeknek az adatait lopják a belső piacon. A kérdés az, hogy hogyan tudunk így bízni a környezetünkben, hiszen az identitás ellopása tulajdonképpen a következő egy izgalmas bűnözés ezen a területen. A technológiák fejlődnek természetesen. Itt fölül a például a mm, iparban, a gyáraknál fordultak elő szkáda rendszerekkel kapcsolatos incidensek, és világosá válik ilyenkor a közvélemény számára is, hogy milyen malware támadások következhetnek be. A kérdés az, hogy hogyan próbáljuk kezelni ezt az új bűnözési formát. Másrészt nem akarok pánikot kelteni, de azt hiszem az üzenet, amit meg tudok fogalmazni, az az, hogy a valós világban valahogy viselkedünk, van egy adott magatartásformánk, és most a kérdés az, hogy hogyan tudjuk ezt a magatartásformát a kiber térhez, világhoz hozzáigazítani. Valaki egy városban él, ismeri a környezetét. Ugye, ha elmegyünk nyári szabadságra, bezárjuk az ajtónkat és az ablakot, de nem szocializáltunk arra, hogy hogyan viselkedjünk internetes környezetben. Ez napjainkban a legfontosabb kérdés, hogy a fiatal generációt, a gyermekeinket már rá neveljük arra, hogy hogyan viselkedjenek az internet világában. És hogyha valakinek hát normál gondolkodás, normálisan gondoskodik, akkor látja, hogy a az internet világában is ugyanis szükség van a biztonságra, mint a valós világban. A kiberbiztonsága kapcsolatban tehát is szükséges akármi kampányokat is indítani, de a probléma az, hogy nincs beépítve még minden, tehát még 25 évvel ezelőttiek a biztonsági megoldások ebben a PC-ben. És hogyha az informatikai biztonságról van szó, akkor itt a biztonság szintje nem olyan magas, mint más ágazatokban. technológia szempontjából a technológia sokkal gyorsabban változik, fejlődik, mint amennyire tudatosul bennünk, hogy milyen biztonsági kihívásokat jelent ez az informatikában. Hogyha tehát informatikai biztonságról, IT biztonságról beszélünk, ez nem nemzeti kérdés, mert hogyha ez nemzeti kérdésé válik, akkor már általában túl késő van, ugyanis itt nincsenek határok, nincsenek országhatárok, nagyon sok esetben, hogyha IT biztonságról beszélünk, informatikai biztonságról, akkor ez általában globális szinten történik, vagy működik. A cloud computingról, a számítástechnikai felhőkről szólva, ez is egy új bizniszmodell, amikor is informatikai alkalmazásokat egy nagy központi hálózatrendszer működtet különböző ügyfelek számára, de ez nagyon sok biztonsági kérdést vet fel, problémákat vet fel. Tehát az üzleti modelleink nél gyorsabban fejlődik az informatika, és a biztonság ezt mindig, mindig egy kicsit lemarad. Nézzük meg, hogy mi a helyzet itt Európában. Ugye léteznek, vannak tagállamok, intézmények, a Lisszaboni szerződés az Eliza szempontjából új lehetőségeket nyitott, nincsen, megszűnt a régi pillérrendszer, az intézmények együttműködése is átalakult. Nagyon fontos más nemzetközi intézményekkel, például az OECD-vel, vagy az ican nel is az együttműködés, hiszen a, itt is a kérdés az, hogy globálisan kell kezelni a kérdést. Szóval azután az iparral, a vállalatokkal is nagyon fontos az együttműködés. A kritikus infrastruktúrák általában ugye magánkézben, magántulajdonban vannak. Ezért csak az IT biztonság területén csak akkor tudunk együttműködni, hogyha van egyfajta PPP, a magán és az állami szféra információja információ cseréje és partnersége megvalósul. Az ELISA itt támogatást tud adni, szakértelmet halmoztunk fel, foglalkozunk a PPP-kkel, publikációkat adtunk már ki, megpróbálunk támogatást adni az Európai Uniónak a mindennapokban is. Ennyiben szerettem volna összefoglalni, hogy mi a mi feladatunk és munkánk. Köszönöm szépen. Thank you very much, Director. Köszönjük szépen az igazgató úrnak. Engedjék meg, hogy üdvözöljem az Európai Bizottságtól érkezett Radovin Janski és Mark Arno Hartwig kollégákat. És engedjék meg, hogy András Szervidának adja meg először a szót, ő a DG Infszótól érkezett. Önél szó. Jó napot kívánok! Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm a meghívást, hogy némi információt megosztassak önökkel arra vonatkozólag, hogy a kritikus információs infrastruktúrák védelmében Európában mit teszünk. Most csak rövid áttekintést nyújtanék arról, hogy mi történik, milyen politikák irányítják a tevékenységünket, és hogy a kritikus infrastruktúrák védelméről szóló cselekvési terv, amelyet tervaj fogadtunk el, ez mivel egészül ki, illetve a kollégák hogyan valósítják meg, hogyan hajtják végre, milyen jogi kerete van, és hogyan tudjuk támogatni Európát abban, hogy a bűnözők vagy a bűnözés által jelentett fenyegetés ellen felvegye a harcot. Tehát röviden beszámolnék arról, hogy mi történik, és arról is, amit az Európai Bizottság nemrégiben jelentett be, mégpedig elkötelezettséget vállalt arra, hogy a digitális napirenden belül a biztonságot és a bizalmat növelni és javítani fogja. Ez új politikai fejlemény, amely összekapcsolódik azzal, amit mi is csinálunk, és ami folytonosságot biztosít az eddig elért eredményekhez képest. Az egyik probléma, amit 2006 óta azonosítottunk, az az, az volt, hogy amikor a bűnözés területén kívülre öm, mozdulunk, akkor nagyon nehéz megbízható számokat, megbízható adatokat gyűjtenünk. A kormányok vagy az inkább nemzetközi orientáltságú szervezetek, fórumok, ezek olyan adatokkal rendelkeznek, amelyek alá tudják támasztani az üzenetünket. Ha megnézik azokat a számokat, amelyeket például a hatástanulmányban 2008-ban említettünk, akkor ezekről azt mondanám, hogy ezeknek az elemzése támogatja a kritikus infor- információs infrastruktúrák védelméről szóló cselekvési terv elfogadását. A világgazdasági fórum állítása szerint a, a kritikus információs infrastruktúrák működésében valami probléma áll fenn, a következő tíz évben egy ilyen esemény megtörténik, annak akár 220 milliárd dolláros gazdasági következménye is lehetne. 50-25 százalékra növekedett a 10-20 százalékos valószínűség. Ez azt jelenti, hogy bizony számolnunk kell azzal, hogy valami elromolhat. A becslések szerint egy, a, kritikus infrastruktúrák működésének a megakadása, vagy ezeknek a megszűnése óriási akadályokat gördíthet a gazdaság működéssel, és óriási károkat okozhat. Például az Egyesült Királyság, Egyesült Államokban önmagában, hogyha az internet egy hónapig nem működne, ez több mint 200 milliárd dolláros kárt okozna. Svájc esetében egy hasonló esemény a GDP 1,2%-ának megfelelő kárt okozna. Tehát egy bármilyen országban, ha egy ilyen esemény a GDP 1,2%-át érintené, ez már óriási fenyegetés, amivel érdemes foglalkozni. Tehát látjuk, hogy óriási jelentőségű problémával állunk szemben. De hát miért? azt gondolom, hogy nagyon sokszínűek azok az eszközök, amelyet az elkövetők alkalmaznak, és egyre sokszínűbbek lesznek. Egyre könnyebb bekerülni ebbe a rendszerbe, egyre könnyebb ilyen eszközöket kifejleszteni és a világhálón alkalmazni. A második bekezdésben látható az, hogy ezek egy ilyen mondjuk rossz indulatú vagy káros szoftvernek az alkalmazása mennyibe kerül? Nagyon kicsi költséggel, 50-60 dolláros heti befektetéssel, akár 1200, 2000 botot lehet harcba küldeni idézőjelben az interneten. Az elemzők szerint a botneteket öm, kölcsönzik arra, hogy bizonyos cselekvéseket végrehajtsanak. Tehát bizonyos tettek elkövetésére kölcsön veszik ezeket. Ez a tapasztalatuk az elemzőknek. Az Európai Bizottság mit tesz ezekkel kapcsolatban? A 2009-es cselekvési terv célkitűzései közé tartozik az, hogy megvizsgáljuk azt, hogy az nagyobb jelentőségű kibertámadások és az internet működésének a megakadása ellen hogyan tudjuk megvédeni Európát. Ezek nagyon pervazív technológiák, amelyeket most már alkalmaznak a bűnözők az információ, kommunikációs technológia területén. Hogyha azt szeretnénk, hogyha ezekre a technológiákra, platformokra és hálózatokra támaszkodni akarunk, akkor meg kell értenünk azt is, fel kell mérnünk azt is, hogy hogyan tudjuk fenntarthatóbbá tenni őket, hogyan tudjuk ellenálló képességüket eh, javítani. Nem csak azt kell megnéznünk, hogy a mi kis kertünkben milyen károkat tud okozni egy támadás, hanem azt is, hogy holisztikusan milyen veszélyeket rejt magában az, hogyha nem védekezünk megfelelően. A felhasználótól a büntetés végrehajtásig, az internet szolgáltatóig, a kereskedelemig mindenkinek együtt kell működnie és közös erőfeszítést kell tenni annak érdekében, hogy minden szereplő vállalja a maga felelősségét abban, hogy a közös céljainkat el tudjuk érjeni. A közös célunk pedig az, hogy biztonságosabb és nagyobb ellenálló képességű legyen a rendszer. Miért fontos, hogy nagyobb ellenálló képessége legyen? Azért, mert gazdaságunk ezeken a a rendszereken nyugszik. A demokratikus, szabadidős, gazdasági tranzakcióink mind elektronikus rendszereken keresztül zajlanak, tehát felkészültnek kell lennünk. Ahogy kollégáink is említették, ehhez megfelelő felszerelésre van szükségünk, és meg kell vizsgálnunk azt, hogy mit, mi a teendő. Nem csak reagálnunk kell, a, hanem a prevencióra, az előzetes felfedezésre, felfedésre is nagy hangsúlyt kell fektetnünk. És akkor ezek után azt is biztosítanunk kell, hogy az infrastruktúránk és a rendszereink működjenek, és a működő képességük ne menjen az alá, ahol még a minimum szolgáltatásokat biztosítani tudja társadalmainknak. És nem csak az európai szintről van szó, nagyon globális ez az egész terület, és éppen ezért széleskörű nemzetközi együttműködésre van szükség. Néhány célkitűzés a cselekvési tervből. Először is nagyon fontos az, hogy a politikai oldal ne csak gyümölcsöző tárgyalásokat folytasson, hanem a tárgyalásoknak az eredménye fogható is legyen. A legjobb politikai gyakorlatokat tagállamok között meg kell osztani. Miért? Azért, mert nem minden országban öm, egyforma az internet, illetve a, a számítógépes rendszerek ismertségének a mélysége, a szintje. Aztán nagyon fontos az is, hogy elismerjük, hogy a magánszektornak nagyon fontos szerepe van. Miért? Azért, mert ők kezelik az infrastruktúrákat és a technológiákat. Tehát a gazdaság, az üzlet és a politika csinálók, a kormányok mind felelősséggel rendelkeznek a közpolitikák és a közbiztonsága szempontjából. Tehát mindannyiuknak együtt kell működni. És aztán éppen ezért próbáltuk el hangsúlyozni azt, hogy nagyon fontos, hogy a tagállamok nemzeti szinten, de egy páneurópai szinten is felkészüljenek. Európa, mint régió legyen jobban felkészült, és ellenállóbb, illetve komolyabb szerepet töltsön be a nemzetközi tárgyalásokban is, a nemzetközi felkészülésben. Tudjuk, hogy mik a fő fenyegetések, és tudjuk, hogy milyen reakciót akarunk erre adni. Ez volt tehát az felkészültség volt az első pillér. Utána folytatjuk azzal, hogy hogyan lehet felkészíteni a tagállamokat, hogyan lehet megoldani megosztani egymással a legjobb gyakorlatokat, akkor, hogyha zavar következik be a hálózatok működésében és az infrastruktúrák működésében. Minden tagállamnak a saját nemzeti ö, reakció képességét fel kell építenie. Persze ezt könnyű mondani, mondhatják nekem, de ne felejtsük el, és javítsanak ki, hogyha nem vagyok iga, nincs igazam, de Brüsszel nagyon aktívan támogatja a tagállamokat ebben, és még mindig van 11 olyan tagállam, ahol még csak tervezik azt, hogy egy ilyen kormányzati szervet felállítanak, de még nem tették meg. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy egy egyes országokban kell tudni reagálni, hogyha van olyan ország, ahol nincs megfelelő reakció, akkor nem tudunk megfelelően összehangoltan fellépni európai szinten, hiszen vannak hiányzó vagy gyenge láncszemek. Tehát ahhoz, hogy egy páneurópai együttműködés létrejöhessen, ezért szükséges továbbra is nyomást gyakorolni a tagállamokra arra, hogy lehetőséget lássanak abban, hogy nemzeti vagy országos ö, certeket hozzanak létre. Hogyha valami hiba csúszik a rendszerbe, akkor az együttműködés révén a tagállamok tudnak egymásnak segíteni. Például láttuk azt, hogy Észtország esetében, vagy Lettország esetében, vagy Grúzia esetében mi történt, láttuk, hogy elengedhetetlen a nemzetközi együttműködés ahhoz, hogy ez megvalósuljon, ahhoz egyrésztről a magánszférának is be kell szállnia, másrészt a nemzeti országos szinteket megfelelő állapotba kell hozni, hogy tudjanak a nemzeti kormányok megfelelően reagálni. Az észt eseményekből az egyik tanulsága az volt, hogy amikor elromlottak a dolgok, akkor nem az RSP felé fordultak az állampolgárok, hanem a kormányukra néztek, hogy akkor most mit fog tenni. Ő tőlük várták a reakciót, tehát a kormánynak kell lépnie, de ahhoz, hogy lépni tudjon, ahhoz nemzeti szinten és Európai Uniós szinten is megfelelő szervezeti egységekre van szükség. A nemzeti biztonság, az országok biztonsága és a verseny, versenyképesség közötti megfelelő egyensúlyra van szükség. Hogyha ö, helyi szinten is jobban tudunk reagálni, akkor közösen európai szinten is erősebbek leszünk. Aztán úgy gondoljuk, hogy persze a nemzeti szinten meg kellene, hogy legyenek a képességek, de ezeket utána integrálni kell egy európai információ megosztó és figyelmeztető rendszerbe. Ez az állampolgárok, a kis- és középvállalkozások számára épp úgy fontos, mint a nagyvállalatok vagy az Európai Unió számára. Itt is megjelenik az Európai Uniós szint kollégái majd erről beszélnek bővebben is a későbbiekben, de hát azt látjuk, hogy a legkitettebbek, a legvédtelenebbek azok az állampolgárok és a KKV-k. Tehát őrájuk is oda kell figyelni. Mihelyt az embernek megvannak az eszközei, és fel tudja fedezni azt, hogy valahol valami elromlott a rendszerben, akkor stratégiákat tudunk kidolgozni a fenyegetettség csökkentésére. Ehhez tervező munkára van szükség, és gyakorlati próbákra. Ezért kértük a tagállamokat arra, hogy végezzék el a házi feladatukat. Miért? Azért, mert nekik is megvan a saját felelősségük az állampolgáraik biztonsága felé. Azonban a páneurópai, az összeurópai együttműködés dimenzióját kell bevinnünk ebbe az egészbe. A jelenlegi terveket teszteljük, és lesznek ilyen pán-európai tesztek is. Az első november 4-én lesz. Nagy örömmel jelenthetem, hogy a tagállamok, amelyek felvállaltak a felelősséget, hogy ezt végre fogják hajtani, felkérték az Enisát, hogy szervezze meg ezt az eseményt. Tehát, ahogy mondtam, november 4-én lesz az első ilyen teszt. A megerősített együttműködés a különböző operatív eszközök között és a különböző államok kormányai között tehát elengedhetetlen. Végül néhány globális dimenzióra szeretném felhívni a figyelmet. Mit kell nemzetközi szinten előmozdítanunk? Ehhez, hogy ezt tudjuk, ehhez előbb meg kell határozni az európai prioritásokat, és azt, hogy Európa számára mik a legnagyobb kihívások? A hosszú távú ellenálló képesség és biztonság kialakítása a legfontosabb számunkra. Hogyha regionálisabb megközelítést akarunk alkalmazni, akkor ahhoz a tagállamoknak fel kell ismerniük, hogy nemzeti biztonsági szinten nem a saját védelmükről is kell, hogy gondoskodjanak. Tehát otthon is van tennivalójuk. Amit itt olvashatnak, ezek mind a tevékenységeinket sorolják fel. Az ENISA nem tud mindent megoldani, nem tud mindenre választ adni. Nagyon sok mindenre a magánszektornak, vagy a állampolgároknak, vagy a KKV-knak, vagy a nemzeti kormányoknak kell megtalálniuk a választ. De az ENISA ott van, hogy segítsen mindannyiuknak. És az Eniszában az is nagyon fontos, hogy a legjobb gyakorlatokat összegyűjtse, illetve megalakítsa az együttműködés keretét. Hát ezt csináltuk tavaly, de emlékeztetnék arra, hogy az Európai Bizottság a digitális agendát bejelentette, tehát ezt, ezt a, az egyik legfontosabb prioritásként határozta meg és éppen ezért ennyire fontos a bizalom és a biztonság kérdése. ha nincs biztonság, akkor nincs bizalom, és ha nincs bizalom, akkor alacsony a használat, alacsony a felhasználók száma. És akkor nem használjuk ki az infrastruktúrákat és a hálózatokat. Pedig épp ezekre építünk Európában. Ezen a dián látható a három pillér, a, ciber, a kiberbiztonság és felkészültség. Itt látható, hogy már nagyon sok mindent tettünk az elmúlt években a tagállamokban együtt, tagállamokkal együttműködésben. Ezek Ezeket a cselekvéseket mind végre kell hajtani annak érdekében, hogy jobb legyen az együttműködés, és fel tudjuk venni a harcot a kiberbűnözés ellen, amely a második pillér, és utána azt is meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan tudjuk az internet hozzáférést biztonságosabbá tenni. És ez persze kapcsolódik a tartalomhoz is. Amikor ö, pornográf vagy káros tartalmakat találunk, akkor mit csinálunk? Hogyan tudjuk a magánszektort rábírni arra, hogy biztonságosabbá tegyék és jobbá az internetet, különösen a gyermekeink számára? Az első bejelentés, ami a digitális menetrendhez kapcsolódott, az a zenészá modernizálásának a javaslata volt. Ez fontos, több szempontból is. Szeptember 30-án érkezett egy erre vonatkozó javaslat, egy másik a párhuzamban, amiről majd kollégám fog beszélni, egy irányelvjavaslatról, de a javaslatnak dióhéjban az volt a lényege, mármint a zenész a modernizálásra vonatkozó javaslatnak, hogy segítsen nekünk abban, hogy többet tudjunk. Azaz, hogy több megbízható adathoz férjünk hozzá, mint jelen pillanatban. Hogyha jobbak az adataink, akkor jobban tudjuk értékelni azt, hogy mit is csinálunk. És hogyha jobb a zsinórmértékünk, akkor tudjuk azt, hogy hogyan tudunk sikeresebbek lenni. De emellett jobb szervezésre, jobb szervezeti felépítésre is van szükség, hogy jobban tudjon dolgozni az ENISA, hogy jobb információkat, jobb támogatást tudjon adni az Európai Uniónak, a tagállamoknak annak érdekében, hogy a határokon átnyúló reakció képességünket javítani tudják. Ezek ilyen pillanatban nem a zenész a mandátumának a részei, de hogyha jobban tudunk dolgozni, akkor jobban tudunk együttműködni, és ez a lényeg az különálló egyedi nemzeti politikák, koordinálatlan politikáktól el kell mozdulnunk, egy sokkal szélesebb együttműködés és jobb együttműködés felé. Létezik már valamilyen korlátozott együttműködés, de ez nem elég. A legtöbb, amit teszünk, az a kockázatkezelés területére vonatkozik. A kockázatkezelés azonban akkor lesz csak sikeres és hatékony, hogyha a megfelelő feladatokat delegálni tudjuk az illetékes felekre a nemzeti biztonsággal kapcsolatban persze vannak legitim aggodalmak, de biztosítanunk kell azt is, hogy a környezetünk egyre érettebb legyen, és egyre minőségibb, egyre biztonságosabb. Ezt értjük az alatt, hogy jobb, több. A magánszektornak természetesen óriási a szerepe, de iránymutatást kell nyújtanunk nekik. Nekünk, intézményeinknek kell utat mutatni a számukra. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Uh, köszönöm szépen, nagyon fontos tájékoztatást hallottunk. A belügyi főigazgatóságtól vannak még vendégelőadóink. Hartwig úr kezdi. Parancsoljon. Jó napot kívánok! Köszönöm a szót, elnök úr! Tenkített arra, hogy már elég későre jár az idő, megpróbálok rövid előadást tartani. A közmeghallgatás címe Hogyan küzdjünk a kiberbűnözés ellen. Nos, mi itt ketten próbálunk kicsit sószerűen egy előadást tartani. Ez ö, első előadásban Helbrecht úr az Enizát mutatta be, azután Szervida úr a kritikus infrastruktúra véd, védelméről beszélt. Mielőtt az irányelv, javasolt irányelv büntetőjogi alapjára rátérnék, és ezt illusztrálnánk néhány példával. Andreas már utalt az előbb a pilléres struktúrára, nos ehhez kapcsolódóan én most megpróbálom egy kicsit más, hogy leírni a helyzetet. Sokszor összekeverednek a dolgok, hogyha a kiberbűnözésről, a kiberbiztonságról, vagy a kibertámadások elleni küzdelemről beszélünk. Először is milyen biztonsági kérdésekkel szembesülünk a kibertérben, az internet környezetében? A javasolt irányelvben a kiberbűnözés ennek a környezetnek a része. Hogyan tudnánk ezt definiálni? Többféle definíció is létezik, de itt alapvetően két fő kérdésről van szó. Vannak az úgynevezett CIA támadások, amelyek az adatok és informatikai rendszerek integritását, titkosságát, rendelkezésre állását támadják veszélyeztetik, erről még később lesz szó, és azután vannak tradicionális, hagyományos bűncselekményformák, amelyek egyre inkább átkerülnek a kibertérbe, csalások, ugye csalás már év századok óta létezik, csak most egy új platformon valósulnak meg a bűncselekmények, a csalások. Jó, hát ez túlzottan le van egyszerűsítve ez a háromszög, vagy ez a piramis, de Hát a jobb oldalon felírhatjuk azt, hogy a komputer megkönnyíti a bűncselekményeket, és bal oldalon látjuk, hogy a támadásokat. Most ki mindezért a felelős, ki foglalkozzon ezzel? Mondhatjuk azt, hogy ha jogalkotási javaslatokat teszünk a támadások kivédésére, akkor a, ez a bűnöldöző szervek feladata kell, hogy legyen. De hogyha a támadás oldalt nézzük, különösen a biztonsági kérdéseket, akkor ez már különböző szolgálatokat, sőt a, akár a katonai szférát is érinti, hiszen itt nem elég csak és kizárólag a bűnöző szervek részvétele a fellépés során. Fontos, hogy ezeket a terminusokat tisztán értsük. És most átadom a szót Radomir Jánszki kollégámnak a szót, ő beszél majd arról, hogy mit kell tudnunk a kiberbűnözéssel foglalkozó irányelvről. Én is üdvözlöm Önöket, köszönöm, Arno. Én a CIA támadásokról fogok beszélni. Ez most itt persze a CIA nem az amerikai hírszerző hivatal rövidítése, hanem a ciber, a kiber térben követett támadások rövidítése. Itt különböző formái vannak a kiber bűncselekményeknek, manipulálás, kémkedés, stb. Már létezett egy kerethatározat az informat 2005 óta az informatikai rendszereket érő támadások kezelésére, most pedig létezik egy új jogalkotási javaslat, és ennek a hátteréről szeretnék szólni néhány szót. Mi indítatott minket arra, hogy elkészítsük ezt a javaslatot? A kerethatározat elfogadása óta több elég nagy méretű, korábban még ismeretlen támadás történt Észtországban és Litvániában 2007-ben, illetve 2008-ban. Valószínűleg hallottak ezekről a támadásokról. Különösen az Észtországot ért támadás volt, okozott nagyon súlyos károkat Észtországnak, és ez volt a leglátványosabb is talán. 2009 márciusában pedig 103 ország állami és magánszervezetének komputerrendszereit érte egy malware, egy ártalmas szoftver támadás. Ide tartozott például, tartozott például amerikai, ö, európai nagykövetségek is, itteni brüsszeli nagykövetségeket is ért támadás. Itt ugye a malware-ről beszélünk, ezek olyan vírusok, amelyeknek a hatására a számítógép úgy visel viselkedik, eh, ahogy de nem kellene. És a bűnözők eh, felhasználják az így módon átalakított, manipulált számítógépet bűncselekmények elkövetésére. A vírusok, amelyek eh, egy ilyen nagyméretű támadást indítanak eh, a úgynevezett botnetek. És a botnetek eh, még inkább terjednek. A legfrissebb példa a Stuxnet, amiről talán önök is hallottak. Ez egy olyan vírus, amely eh, több ipari létesítményt is megfertőzött, jó atomerőműveket, Iránból érkezett például jelentés erről, több létesítményt is megfertőztek eh, ilyen eh, vírusok. Eh, maradjunk a botnet elnevezésnél. A botnet tulajdonképpen fertőzött komputerek hálózata, és hogyha ezeket távolról, távirányítással működteti a bűnöző, akkor egyidejűleg támadnak meg nagyon sok számítógépet, sok ezer vagy akár több millió számítógépet ér, ér a támadás egyidejűleg, ami azt jelenti, hogy összeomlik a szerver, és nem, nem, tud, nem tud egyidejűleg reagálni a szerver, ami azt jelenti, hogy hát megszűnik a működésképtelenné válik a rendszer, akár napokig is. És megáll az élet emiatt. Ebben a kontextusban kezdődött tehát a munka a 2005-ös kerethatározat alapján az új jogalkotási javaslatról. És talán nem meglepő, hogy már a kerethatározat is egy Európa Tanácsi Egyezményre alapult, ami nem csak a kibertámadásokkal, hanem tágabb értelemben is az internetes bűnözéssel foglalkozott, hiszen nemzetközi szinten azért már elég régóta létezik. Ebben az összefüggés rendszerben mű, működünk tehát. A 2005-ös kerethatározatról készült egy végrehajtási jelentés 2008-ban, és ebből a végrehajtási jelentésből, most felolvasom, mi volt a fő következtetés. A azt olvashatjuk a jelentésben, hogy ugyan jelentős előrelépés történt a legtöbb tagállamban, és viszonylag jól végrehajtották a kerethatározatot, ugyanakkor még néhány tagállamban nem zárult le a végrehajtás. És több veszély bukkant fel a közelmúltban, illetve a kereszthatározat elfogadása óta is Európában. Nagyméretű, egyidejű támadások érnek informatikai rendszereket, és bűnözők használják ezeket az úgynevezett botneteket. Amikor a kereszthatározatot elfogadtuk, akkor erről, mindenről még nem tudtunk ezek későbbi fejlemények. Ezért a bizottság jobb választ eh, kíván most adni ezekre a fenyegetésekre. Hát 2008-ban már, amikor értékeltük a kerethatározat végrehajtását, azt állapítottuk meg, hogy a eh, támadások eh, nagy méretű volt a legnagyobb fenyegetés. Egy hatásvizsgálat is elkészült, különböző opciókkal, alternatívákkal elemeztük a helyzetet, ez egyébként hozzáférhető ez a hatásvizsgálat, hiszen az új irányelvet már a hatásvizsgálattal együtt fogadtuk el, mármint a javaslattal együtt. Most a javaslat 2010 szeptember 30-ai keltezésű, akkor fogadta el a bizottság, közösen a hatást vizsgálattal történt mindez, csomagként fogadták el. A javaslat az Enésza szerepét kívánja megerősíteni, erről is már volt szó. Átadták a tanácsnak és a parlamentnek ugyanazon a napon, amikor elfogadták, szeptember 30-án. Először mutatjuk be a parlamentben ennek a döntésnek az összefoglalóját, ennek az irányelvnek az összegzését. Ez az első az első vita forduló decemberben lesz az igazságügyi belügyi tanácsülésen. 2011-ben kezdünk neki az érdemi munkának. Most a javaslat lényegére szeretnék rá, illetve kitérni. Amikor meghatározzuk, hogy a botnettek a legnagyobb veszélyforrások, Egyidejűleg ezzel a felismeréssel bevezettük az olyan eszközök, mint botnetek használatának a büntetését. Ezen eszközökkel követik el ezeket a bűncselekményeket. Bevezettük az illegális információs rendszerek elkobzását vagy megszerzését, ez is bűncselekmény. Ez nem szerepelt az eredeti határozattervezetben, és szerintünk nagyon fontos része azon bűncselekményeknek, amelyek kiber támadásoknak minősülnek. Az új irányelv célja, hogy javítsuk az európai bűnügyi igazságszolgáltatói rendőri működést a meglévő struktúrák megerősítésével, az állandó 24 per 7, tehát egész héten a nap minden órájában működő szolgálatokat meg kell erősíteni. Ez a tizennégyes cikk. Ez az cikk már szerepelt a kerethatározatban is, ami nem szerepelt benne, az az a kötelezettség út, hogy egy adott időn belül kell reagálni vagy válaszolni. Ezt a kötelezettséget Azért vezettük be, hogy felgyorsítsuk a válaszadást a kontaktpontok által vagy részéről. Többször hallottuk, hogy az elnyújtott válasz adási lehetőség, amelyel élt néhány tagállam, Például Észtország esetében 2007 hetes támadásnál az egyik oka annak, hogy a válasz a támadásra nem volt megfelelő, nem volt annyira megfelelő, mint ahogy szeretek volna, ezért bevezettük a, ezt a kötelezettséget, amely felgyorsítja a folyamatot. Nem azt kérjük a tagállamtól, hogy 8 órán belül oldják meg a problémát, nyilván ez nem lenne reális követelmény, de amikor sürgőségi ügyben kell fellépni, akkor tudni kell, hogy milyen segítségre lehet számítani valaki mástól és hogy mikorra. Tehát alapvetően azt mondhatjuk, hogy ez kötelezettségvállalást feltételez azok számára, akikkel felvették a kapcsolatot. Tehát akivel felveszik a kapcsolatot, annak kell tudni adott időn belül válaszolni arra, hogy tud-e segíteni, vagy nem. Szintén elhangzott a következő pont. Nincsenek átfogó stratégiák, nincsen információ a veszély nagyságáról kapcsolatban a kiberbűncselekményeknél. Tehát nincsenek, nincs elég statisztikai adat, olyan folyamatokra van szükség, ahol a tagállamok rendszeresen gyűjtenek adatokat a kibertámadásokról. Ezt azért használjuk fel, hogy tehát a tagállamokat arra kötelezzük, hogy gyűjtsenek adatokat a kibertámadásokról, Pontosabban csak olyan kiber bűncselekményekről, amelyek az irányelven szereplő bűncselekmények. Három szerepel, jelen, amely szerepelt a kerethatározatban, jogi hozzáférés, a e, illegális hozzáférés az információhoz, illegális e, e, adat, interferencia vagy beavatkozás, illegális adatok megszerzése vagy elkobzása. Másik nagyon fontos kérdés, megemeltük a szankciók szintjét, ha úgy tetszik, a szankcionálási szintet, méghozzá két év a maximális letöltendő börtönbüntetés, korábban egy év volt ez. És ha a körülmények lépnek fel, három ilyen van, ha a bűncselekményt mm, bűnöldöző szervezet, tehát bűnözésként követik el, vagy ha olyan eszközt használnak, ami arra készült, hogy csak ezt a bűncselekményt kövessék el. Ha számos vagy nagyobb számú információs rendszert érint, súlyos károsodást okoz például megkárosodott információs rendszerek, adatok elvesztése, személyes adatok elvesztése, ezek súlyos körülmények a botnetek alkalmazásánál. Tehát ha a botnetet használja, ezt a vírust, amikor használják, ez súlyosbít a körülmény. Mert általában a kár igenis jelentős. Sőt, e, érintheti az egyéneket is. További súlyosbító körülmény az, hogyha a bűncselekményt az elkövető identitásának elhagatásával ö, e, követik ezt el. El szeretnénk kerülni azt, hogy a kibertámadásokat ne lehessen kivizsgálni, mert nem tudjuk, hogy ki követte el őket. Hogy az emberek fizetik meg azt, azért az árat, hogy valaki másnak adta ki valaki más magát. Mert mm, hiszen az elkövetett bűncselekmények károsan hathatnak sok mindenkire. Ha azt látjuk, hogy valakinek a számítógépe okozott egy kibertámadást, de az illető számítógép tudása nem is tudja, hogy az ő gépe okozott egy ilyen támadást. Ezek a büntetések, szankciók, és egyszerűen nagyon röviden elmondanám, hogy mi egy botnet. Nem fogom megpróbálni elmagyarázni. Tehát pontosan itt vannak a bűncselekményt elkövetők, vagy szervezetek, amelyek vagy megszereznek, vagy készítenek ilyen rossz szándékú szoftvereket aztán elhelyezi különböző eszközökön. A botnet általában az interneten keresztül terjed, ezért net a szó a vége. A Stuxnet egy olyan vírus, amelyet a pendrive-okkal lehet terjeszteni. Tehát ö, emberek használtak ilyen ö, kontaminált pendrive-okat, így terjedt el ez a vírus. De az interneten keresztül is lehet. Ez botnet, ez a leggyakoribb ilyen vírus okozója. A bot, az a vírus neve, a bot az áldozati számítógépet zombivá teszi, és nagyon sok esetben nem is tudjuk azt, hogy meg van fertőzve a számítógép több száz millió megfertőzött számítógép része az ön számítógépe, és a botnet megvárja a követő parancsát, és akkor támadásba lendülnek. Kapcsolódnak a kontroll panelekhez, és a botnet kontrollőrök, hogy parancsnokok irányítják az egészet. A követő a zombiknak hat ö, parancsot küldenek, hogy például e-maileket sokszorosítson. Mm, a botnetek több millió um, e-mailt küldenek, méghozzá ilyen spam e-mailt, szemetet, ha úgy tetszik. Aztán a zombik végrehajtják ezeket a parancsokat. Észtországban ez történt ugyanazon a napon, nagyon sok számítógép támadott meg szervereket. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Még van egy kis időnk kérdésekre és válaszokra. Hárman kértek szót eddig. Akik kérdeznek, kérem, hogy szorítkozzanak kettő percre hozzászólásukban. Kellem úr Észtországból nyilván nem meglepő, hogy ő kész szólt. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen minden előadónak, hogy megosztották velünk ismereteiket, tapasztalataikat. Az első kérdésem az észt előadóhoz. Mondaná esetleg többet az első kívánság központ tevékenységéről. Ez a három éve működik ugye ez a központ. Kik vesznek részt a munkában a tagállamok közül? Általában <clears throat> azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy a bizottság ö, új javaslatokkal állt elő, ezeket üdvözöljük, és ahogy ön is említette, ön azt tervezi, hogy eljön majd az a bizottság ülésére mi hamarabb. Mégis az utolsó előadó, Jaszke úr, az egyéni felelősség kérdését bonzogatta. Mégis számomra meghatározni, vagy meg beazonosítani a bűnült cselekményt, elkövetőket, ez a legfontosabb. Ez közvetett felelősség, felelőssé tehetnek engem azért, hogy valaki az én számítógépemet használta. Ha valaki az én puskámat használja, hát akkor persze egyetem a válasz. Az itt van a kompenzáció kérdése, ami a harmadik főnek okozott kár megtérítését illeti. Nagyon fontos az is, amit dr. Helenbrecht úr mondott, az állampolgárok bevonása a kibervédelmi kapacitások felépítésébe, hiszen a közüleményt is be kell vonni ebbe a folyamatba, és nem szabad, hogy a kiber csatateret destruktív, agresszív csoportok uralják, mert az internet nagyon nagyszerű médium, amelyel az jogállamiságról, a demokráciáról lehet üzeneteket közvetíteni. Nem szabadna kompromittálnunk a az alapszabadságokat. Az az együttműködés kérdése. Említette az információ megosztó fórumokat, ugyanakkor azzal a kérdéssel is szembesülnünk kell, hogy az előre haladott kibertechnológia titok, titokban van, vagy titkos, minden tagállam szeretne, szeretném megőrizni maga számára. Nem nincs itt esetleg egy konfliktus? Tapasztalatcsere, az együttműködés elősegítése és a, a modern katonai technológiák megóvása között. Köszönöm szépen, Kellem úr! Tóne, kétszer annyi időt vettél igénybe. Nikolaja. Thank you. <clears throat> My... Köszönöm szépen. A kiberrendszert érintő fenyegetésekre vonatkozna a kérdésem. Az egyik a hekelésre vonatkozó konkrét kérdés. Tudják-e, hogy mondjuk 2010-ben vagy 2000-ben hány esetet jelentettek, amelyek hekereknek tulajdoníthatók? Ez egy olyan vita, amely folyamatosan az asztal előttünk van. A második kérdésem, a szervezet bűnözéssel kapcsolatos, ez egyre kifinomultabbá válik. A jogi szempontból fontos nem az a fontos, hogy büntessünk, hanem az a fontos, hogy a jövőbeli irányelvet megfelelően alkalmazni tudjuk. Van-e konkrét cselekvési tervük arra, hogy a nyomozókat felkészítsék, hiszen nagyon sok tagállamban óriási problémát jelent a nyomozók számára az ilyen jellegű bűncselekmények feltárása. Aztán a korai előrejelző rendszer. Terveznek-e ilyet? amelynek segítségével a kibertámadásokat el tudjuk, -e, el tudjuk kerülni. Van-e erre technikai lehetőség? Köszönöm, Gomes asszony. Az én kérdésem a következő. Az ezen fenyegetések természetéből adódóan az új irányelv tervezet hogyan tudja biztosítani az együttműködést vagy a harmóniát a katonai és a civil felek között. Hiszen például katonai szinten óriási szakértelmre tettek már szert, ezt meg tudják-e osztani a civilekkel, illetve az Európai Bizottság hogyan látja a szinergiákat meg lehetne, létre lehetne -e hozni a civil és a katonai felek között? Szívesen visszatérnék az új struktúrákra. Bocsánat. A az megalapításánál ott voltam, a tagállamok nem akarták ezt a megállapodást, mert beavatkozástól tartottak, attól, hogy Krétára száműzték ezt az ügynökséget. A bizottság alapvetően az Enéza struktúráját ki tudja használni, fel tudja használni, de nem kell, hogy éljen ezzel a struktúrával. Tehát három kérdést tennék fel. Mi az önök benyomása azzal kapcsolatban, hogy a tagállamok mennyire hajlandóbbak az Enézával együttműködve saját hatóságaikat is bevonni? Aztán egy másik kérdés, ami a bizottságot illeti. Ha megnézzük, hogy az Enéza valóban milyen befolyással van a politikai döntés hozatalai folyamatlan, az 1-től 10-es 3-as pontot kaphatna az Enéza hatékonyságát illetően. Ami a kötelező érvényűséget illeti, az ENISA, ha finanszírozzuk és számon kérjük, és az a kérdés, hogy a politikai előkészületeknél, döntés előkészítésnél az a kérdés, hogy milyen szerepet játszik az ENISA jövőben. Ugye nem csak az Európai Unión belül kell ezekre a kérdésekre választ találni, hanem egyre inkább nemzetközivé válik ez a probléma. Az amerikaiak már most akarnak a problémáról tárgyalni. Milyen szerepet fog az ENISA játszani az ilyen tárgyalásoknál? A bizottság is fog-e foglalkozni ezzel? Az amerikaiaknak igen széles ívű költségvetési elképzelések vannak a kongresszusban például. A kérdés az, hogy milyen elképzelés van az önök részéről azzal kapcsolatban, hogy nemzetközévé tegyék ezt a témát, és milyen szerepet játszan az Enisa mindebben. Köszönöm szépen, és az utolsó kérdés feltevünk, Cikká asszony. Köszönöm, elnök úr. Nem vagyok a SZEDE albizottság tagja, de nagy érdeklődéssel követem, hogy mi történik ezen a területen. Most pedig románul fogom folytatni, kérem vegyék fel a helyhallgatójukat. Köszönöm szépen. Először úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az Európai Unió kidolgozzon egy stratégiát a biztonság, az informatikai biztonság terület. Azt szeretném kérdezni a, kérni az AFET és a SZEDE szakbizottság tagjaitól, hogy támogassák az ENISZ a mandátumát. Nem csak azért, hogy operatív szinten hatékonyabbá válhasson, hanem azért is, mert a hosszú távú perspektívára és ehhez hosszú távú finanszírozásra van szükségünk. Tehát kérem a szakbizottságok tagjait, hogy az ENISZA mandátumának a módosítását támogassák annak érdekében, hogy a mandátumot legalább 10 évre meghosszabbíthassuk. A második dolog, amit szerettem volna elmondani, kap kritikus fontosságú infrastruktúrákhoz kapcsolódik. Sajnos európai szinten nincsen elég intézkedés arra, hogy a felhasználók számára megfelelő biztonságot biztosítsunk. Különösen a nyilvános a hozzáférés a nyilvános rendszerek esetében. Nincsen jelen pillanatban egy olyan elektronikus ellenőrző rendszer, ami európai szinten működne, és ezt biztosítaná. Ezért az elektronikus aláírásokra vonatkozó és az identitás menedzsmentre vonatkozó irányelvre, illetve ennek az ide vonatkozó irányelvek módosítására van szükség. Európai és globális szinten is definiálni kell az alkalmazandó jogi keretet, hiszen meg kell mondanunk azt, hogy mi az alkalmazandó jogszabály. Ez fontos a szolgáltatások nyújtóinak, a szolgáltatások felhasználóinak is, és azoknak is, akik az adatok átvitelével foglalkoznak. És még egy dolog, ez már tényleg kérdés, ez a 2010 Kiber Európát, az első páneurópai gyakorlatot illeti, amely novemberben lesz. Tudom, hogy több ország is megfigyelőként részt fog venni ebben a gyakorlatban. Hogyan tudjuk ezen országoknak a védelmét megoldani akkor, hogyha még a saját rendszerük gyengeségeit sem tudták beazonosítani? Nagyon jól tudjuk, hogy egy rendszer csak annyira lehet hatalmas, hatásos, amennyire a leggyengébb láncszeme. Ezért nagyon fontos, hogy mindannyian fejlődjünk. Köszönöm szépen szakértőkre nem is számítottam a képviselők között, de kiderült, hogy önök bizony szakértők, kedves kollégák. Most az igazi szakértőinktől kérem, hogy válaszoljanak a kérdésekre. Persze nem várjuk el önöktől, hogy mindenki minden kérdésre válaszol, mindenki a neki feltett kérdésre koncentráljon, vagy válaszoljanak arra, amire legszívesebben válaszolnak. Cika asszony kérdésére talán ön válaszol, hiszen megy a gépen, és mindenkit arra kérek, hogy maximum 5 percben válaszoljon. Először akkor erről a központról, és hogy milyenek a háttere. Fontos tudnunk, hogy ez nem a 2007-es támadásokra adott válaszként jött létre. Észország már 2003-ban foglalkozott ennek a gondolatával, és ennek a javaslatnak a hátterében az volt, és ehhez ismerniük kell talán azt, hogy Észtország, az észtársadalom hogyan alakult az elmúlt évtizedekben, és az informatikai rendszerek hogyan fejlődtek, meg akartuk őrizni az így kialakult életformánkat. A projektet 2008-ban indították, akkor jött létre ez a kiválósági központ, és elkészült egy elemzés az észt kiberbiztonság kérdéséről, mennyire biztonságos a kiber szempontból a helyzet Észországban. A NATO és a NATO tagállamok kibervédelmi képességeit ki akarták erősíteni ebben az időben. A központ nem egy éjjel-nappal 24 órában működő operatív egység, hanem inkább elemez, koncepciókat dolgoz ki, műszaki megoldásokat dolgoz ki, és elemzéseket végez, elemzi a világon bekövetkező támadásokat, incidenseket, és ennek alapján, az elemzése alapján dolgoz ki javaslatokat a kiberbiztonság növelésére. Jelenleg három fő területre koncentráljuk a figyelmünket. Én egyébként jogász végzettségé vagyok, ez is az egyik fontos területe a központnak is, a másik a technikai megoldások, kritikai, kritikus fontosságú infrastruktúrák, és a harmadik terület a kiberbiztonság katonai szempontjainak a kérdésköre. Ennyi tehát a központról. Még egy dolog, amivel szeretnék röviden foglalkozni. Felvetődött a szervezet bűnözés kérdése is, illetve az, hogy hogyan tudunk proaktívan gondolkozni a kiberbiztonságot növelő intézkedésekről. A csomag egy része talán a jogi és politikai, szakpolitikai megoldások azok, amelyek eh, nem működnek túl jól az új kiberbiztonsági paradigma közepette. Itt sokszor beszélünk eh, adat visszatartásról, adat csere lehetőségekről, hírszerzésről, együttműködésről, és eh, ez nem csak a büntető igazságszolgáltatás kapcsán fordul elő, hanem nemzetbiztonsági, esetleg katonai szempontok is szerepet kaphatnak a kiberincidensek kapcsán. Ezért is fontos, hogy az ész központnak ez is feladata a polgár, katona, polgár és katonai partnerségeket kívánja erősíteni. Jelenleg a központban nyolcan, an ország, Észtország, Litvánia, Lettország, Szlovák köztársaság, Olaszország, Németország, Magyarország, Németországot már említettem, és, és Spanyolország vesznek részt a központ támogatásában, és az Egyesült Államok és Törökország fog még csatlakozni, ez már folyamat már elindult. Köszönöm szépen. Helbrecht doktor. Köszönöm szépen. A nekem feltett kérdésre szeretnék koncentrálni. Információcsere, szakértelem, mértéke. Itt az EU-ban, a tagállamokban azért elég sok tudás halmozódott fel az informatika területén, 2009-ben egy elemzés készült um, erről, de azért a helyzet eltérő a tagállamokban. Elhangzott egy kérdés a hackerekről. Körülnézünk itt Európában, akkor nincs igazából közös vagy összehasonlítható adat um, agregáció. Az Egyesült Államokban bűnüldöző szervek végzik az adatok összegyűjtését. Európában az Eurostat látja ezt a feladatot elsősorban, de nem teszünk különbséget különböző bűncselekmények között ebből a szempontból, tehát itt nem különül el a kiberbűnözés. A korai riasztásról annyit, hogy a tagállamok egy részében kormányzati nagy számítógépekhez csatolva létrehoztak ilyen korai riasztó tímeket. 22-23 ilyen működik, persze jó lenne, ha minden 27 tagállamban lenne ilyen. A kihívás az, hogy az információ csere nem ugyanolyan szintű és mértékű a ezek kormányzati központok között. És általában az a probléma, hogy ugye mindig a leggyengébb láncszem láncemmel kell különösen foglalkoznunk. A jövő évi munkaprogramban szerepel ez a korai riasztórendszer. Szeretnénk, ha ez a jövőben legalábbis gyorsabban működne. A távközlési notifikációs keretnek is ez egy része, amikor a tagállamok az irányelvet átültetik és végrehajtják, akkor ennek eredményeképpen a jövőben valószínűleg az adatok területén is javulás fog bekövetkezni. A tagállamokban az IT biztonság szintje jó lenne, ha ideális esetben egy forma egységes lenne, és akkor európai szinten is az agregált adatok cseréje megvalósulhatna. Köszönöm szépen, igazgató úr. Most pedig Szervida urat kérem, a válaszoljon. Köszönöm szépen. Néhány kérdéssel foglalkoznék, ami az Eliza szerepét életéről is szeretnék szólni. Amit elmondott a tisztelt képviselő, aki szót kért a, a jelenlegi mandátuma kapcsolatban kérdezett, Ugye hát hosszú tárgyalások előzték meg az ENISZA felállítását, a bővítés már is teher volt, hiszen több ország csatlakozott, amelyeknek egészen más elvárásaik voltak. Az azon országokhoz képest, akik ezt az egész ötletet kitalálták és támogatták. Az egy személyes vélemény. Én azt mondanám, hogy ez az egyik probléma, amely az ügynökség elején volt jellemző. Nagyon is merev a szabályozás, meg kell mondani, hogy mit is tegyen az Enéza. Nagyon fontos, hogy az intervenciókat csökkentsük, ami a tagállamokat illeti. Aztán azt mondanám, hogy a világ kétszer is megváltozott már, és még inkább szükség van az együttműködésre. A jó hír az, hogy a tagállamok elismerik, hogy ebben az irányban kell elmozdulni. Egy állásorolás fogadott el, egy határozatot a tanács, a bizottság ide vonatkozó nyilatkozatával kapcsolatban. Nagyon fontos az információs biztonság Európában, egy együttműködő megközelítés felé Európában, ez a dokumentum címe, tudjuk, hogy szükség van arra, hogy Európa sokkal nagyobb szerepet vállaljon, és a tagállamoknak is nagyobb szerepet kell vállalniuk annak érdekében, hogy egy jobb együttműködés felé elmozduljunk. Még az Enizát is segítségül hívták ehhez, ami egy nagyon fontos dolog. Ez bíztató volt azzal a javaslattal kapcsolatban, amelyet előterjesztettünk szeptember 30-án, ahol azt mondanám, hogy az udonságokat és politikai üzeneteket fogtuk össze ebben a döntésben, amikor is a magánszféra, a felhasználó, a intézményi testületek, más szervek szerepéről volt szó, és az Eliza számára egy olyan szerepet szeretnénk találni, ami jobban megfelel a kihívásoknak. A kihívás az, hogy valóban elérjük azt, Európa egységes régióként lépjen fel. Ezért nagyon fontos az enézát támogatni, de az enéza eszközöket kell kapjon, amelyek Hebrecht eh, úr már említett, nagyon fontos az alapvető ö, eh, politikai kérdések felvetése, milyen adatokra van szükség, hány támadás volt 2010-ben. Ha lenne egy órám, akkor elmondhatnám, elmondhatnám kik adták a statisztikákat. Az értékesítők? Valóban van valami érdekük, ami fűződik ehhez? Ugye nyilván minél ö, nyomorúságosabb képet festenek, annál több terméket tudnak értékesíteni. Ember tud nagyon jó példát hozott Németországból. A költékony nyilatkozatok előkészítése kapcsán az 80 oldal foglalkozik az adatgyűjtése. És ebből bármilyen üzenetet ki lehet dolgozni. És ez egy olyan pont, ahol Európában fel kell lépni, ami a büntető jogi oldalt életi, az együttműködés kultúrája még kifejlesztendő tovább, de fejlesztendő, ha megnézzük a kiber incidenseket a majdnem találatot érőket. Itt kell a zenizának fellépni. Azért javasoltuk azt, hogy a zeniza működjön együtt a tagállamokkal, a kompetens statisztikai hatóságokkal, hogy megkapjuk azokat a statisztikai adatokat, amikre szükség van. És még segítségével az ENISZ együttműködhetne, és így megtudnánk, hogy milyen biztonság van Európában, milyen kiberbiztonság. Ami a az önök hasonló a politikai döntéshozók, a kormányok szerepét illeti. Most olyan adatokról van szó, amiket a magánszektor is felhasznál. Szerintem az a fontos, hogy nyerjük meg a magánszektort arra, hogy megfelelő kockázatelemzéseken alapozva döntéseket hozzanak. Azt gondolom, hogy ami a hatásvizsgálatot illeti, hogy ott van egy olyan elemzés, amely alátámasztja azt, hogy milyen jellegű pénzügyi borítékra van szükség. A pénzügyi lap Nos, hát ez egy nagyon fontos vita. Azt hiszem, hogy az előzetes felmérés már jelzi, hogy miről is van szó. Az Elizának ezt a javaslatát és az átfogó keretet, amelyet a bizottság előterjesztett, szeretném a digitális agenda a bizalom és biztonság kérdése kapcsolatban, nagyon fontos az elektronikai identitás, az elektronikus aláírás. Valóban szükség van arra, hogy különböző, tehát olyas valamit kell előterjeszteni, ami elősegíti az interoperabilitást, az eszközök jogi elismerését. Így tudnak együttműködni kormányok, vállalkozások, állampolgárok. Én az állampolgárokkal zárnám a gondolatomat, azt mondják, hogy a, az állampolgárokat be kell vonni, az európai eh, információs információ csere és riasztási rendszer erről szól. Tehát nagyon fontos, hogy azonnal e, figyelmeztessék őket, itt tudjanak válaszolni. Tehát a figyelmeztetési rendszer. Ha nem sikerül ezt az üzenetet megfogalmazni, akkor a polgárok sem fognak segíteni. Köszönöm szépen, Hartwig úr, vagy Jánszki úr. Jánszki úr, én arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy milyen szükséges az információ gyűjtése és a figyelmeztetés. Hogyan tudjuk a korai előrejelzést előmozdítani? Jogalkotói szempontból egy európai figyelmeztető platformot akartunk végrehajtani. Ez a 2008-as francia elnökség alatti tanácsi állásfoglalásból, tanácsi következtetésekből eredt. Ezt a platformot létrehoztuk, de ez két szinten létezik az Europol szintjén, ahol az Europol jelentéseket kap amelyeket az tagállamok gyűjtöttek össze, de ahhoz, hogy az Europol ezeket megkapja, ahhoz a tagállamokban kell, hogy létezzen a platform. És az a kérdés, hogy minden tagállamban megvan-e ez a platform, és minden tagállamban az állampolgároknak van-e lehetőség, hogy bejelentsék a kiberbűncselekményeket. Még mindig vannak olyan tagállamok, ahol erre nincs lehetőség. Ezeket az államokat tudjuk pénzügyileg támogatni, hogy létrehozzák a platformokat. Aztán vannak olyan telefonvonalak is, amelyeket a bizottság annak érdekében uh, hozott létre, hogy például pornográf oldalakat be lehessen rajtuk jelenteni. De szükség volna olyanra is, ahol a kéretlen e-maileket, a phishinget, illegális tartalmakat be lehet jelenteni, de erre sajnos még nincs lehetőség. Ez az európai figyelmeztető platform már is nagyon sok felelősséget ró a tagállamokra. Aztán a tanácsi következtetések születtek a nemrégi spanyol elnökség alatt is, áprilisban. Itt arra vonatkozó javaslat született, hogy először is a bizottság mérje fel, hogy lehetne egy európai kiberbűnözési központot létrehozni, amely a különböző létező európai intéz, intézményekben, ügynökségekben, tagállamokban létező kapacitásokat egy ernyő alá tudna gyűjteni, és így tudna információt gyűjteni és segíteni a hálózat tagjait. Tehát információcsere, ez a kulcs szó, de természetesen még több teendőnk van ezen a területen a civil és katonai területek kapcsolatára. Természetesen mi a katonai területtel nem foglalkozunk. A tagállamok felelőssége ez. De azt természetesen felismerjük, hogy a katonai és a civil terület között a szakadék egyre szűkül. Kapunk jelentéseket olyan esetekről, ahol például azért kellett katonai repülőgépeknek leszállni, mert megfertőzte a fedélzeti gépüket egy botnet. Hogyha ez komoly szinten is megismétlődik, akkor annak nagyon súlyos következménye lehet. András Szervidával együttműködünk az úgynevezett Cyberstorm gyakorlatban az Egyesült, Királys, az Egyesült Államokban. Tudjuk, hogy ebben a katonaság is részt vesz, tehát ők is fognak kapni információt arról, hogy ezt a gyakorlatot mekkora sikerrel tudtuk lefolytatni. Azt gondoljuk, hogy a jövőben mindenkinek részt kell ezekben a hasonló gyakorlatokban venni, aki érdekelt fél Jelen pillanatban ez még nem valósul meg, és az előre látható jövőben sem látok rá példát, de elkerülhetetlenül erre lesz szükség. Persze kényes a kérdés az információk bizalmassága miatt. Az ENISA szerepe rendkívül fontos, és a mi perspektívánkból az Európol szerepére szeretnék rámutatni. Az európai figyelmeztető platformmal kapcsolatban már utaltam rájuk, de úgy gondolom, hogy az Európol lenne a legjobb jelölt arra is, hogy gazdája legyen az európai kiberbűnözéssel foglalkozó központnak. Hogyha átfogó választ akarunk adni a számítógépes bűnözésre, akkor megfelelő támogatást kell nyújtanunk meg. És e, ha ez a javaslat beérkezik hozzánk, akkor minden erőnkkel támogatnunk kell. Persze a meglévő egy ügynökségek jobb összehangolására is szükség van, nem csak arra, hogy az Eniszát egyedül támogassuk. Aztán az igazságszolgáltatás képviselőinek a jobb képzésére is szükség van, illetve a, a résztvevők jobb képzésére. De talán kezdetben az lenne a legjobb, hogyha felmérnénk azt, hogy a különböző magánszektorbeli szereplők hogyan hangolják össze a munkájukat. Aztán a csalással kapcsolatban a, nemrég rendeltünk meg egy tanulmányt, ami az identitással való visszaélés és az identitások ellopása kérdésével foglalkozott. Aztán lesz erre vonatkozólag egy második meghallgatás is, amelyet a belga elnökséggel közösen szervezünk. Ennek az eredménye is nem sokára nyilvánosságra fog kerülni. Az egyéni felelősség pedig, ez az utolsó gondolat, amit érintenék, ezzel kapcsolatban egyetértek azzal, hogy egyre nő a felelősség, ami az egyes felhasználók vállára nehezedik, hogy védjék a számítógépüket. A, tudjuk, hogy az autókban is be kell csatolni a biztonsági övet, más oldalról a szoftverek előállítóinak is felelőssége, hogy a szoftver a lehető legbiztonságosabb legyen. Aztán hol találjuk meg a kettő között az egyensúlyt, ez kényes kérdés. De egyetértek azzal, hogy egy picit, mintha elfeledkeztünk volna az egyéni felhasználók felelősségéről. De ha felkérjük őket, hogy legyenek felelősek, akkor lehetővé kell tennünk számukra azt is, hogy elmondják azt, hogy mi történik. Tehát visszatérnék arra, hogy mennyire fontos ezeknek az említ, előbb említett platformoknak a létrehozása. Köszönöm. Hátvig úr szeretne hozzátenni valamit. a statisztikásra vonatkozó kérdéshez. Itt figyelembe kell venni, különösen a kibertámadások esetében, hogy itt két dologra kell gondolnunk. Egy oldalról ott van a biztonság kérdése, amikor mondjuk egy közintézményt támogat, támadnak meg. Itt a legfőbb cél az az, hogy a rendszer ismét működőképessé váljon. Aztán van a dolognak egy bűnügyi vonatkozása is, és a bűnüldözés kérdésköre is itt felmerül. De minden típusú és minden egyes támadást be fognak nekünk jelenteni? Hát nem valószínű. Vannak olyan esetek, amelyeket akármilyen okból kifolyólag még csak nem is fognak jelenteni a bír az a rendőrségnek. Aztán az Európai Kiberbűnözéssel vonatkozó központ, ennek nagyon fontos szerepe lenne például az oktatásban, a képzésben is, hogy a törvényszéki dolgozókat egy kicsit képbe hozzuk arról vonatkozóak, hogy mi történik a környezetükben. Elnök, köszönöm szépen. Szeretném megköszönni az összes vendégünknek és szakértőnknek a részvételt. Azt gondolom, hogy most sokkal jobban értjük, hogy a kiberbiztonság mit jelent. Nem csak a kéretlen e-mailekről van szó, amik elárasztják a mailboxainkat, hanem sokkal többről. Lengyelországból hallottam azt, amikor a lengyel elnöknek a honlapját megtámadták, az odalátogatókat rögtön felnőtteknek szánt weboldalra irányított át a rendszer. Úgyhogy egy, egy elég érdekes támogatás, vagy támadás volt. A lengyel elnök honlapja ellen, de hát most már tudjuk, hogy viccet félretéve mennyire veszélyesek tudnak lenni ezek a támadások, komplet állami a rendszereket tudnak romba dönteni. Nem utoljára találkozunk, ebben biztos vagyok. Köszönöm szépen a vendégeinknek, hogy itt voltak. Nagyon sajnálom, hogy a tanács nem vett részt, visszautasították megkeresésünket, de Malmström asszony két nap múlva ellátogat a parlamentbe, és hogyha érdekel, ha gondoljuk, akkor feltehetünk neki a kiberbűnözése kapcsolatos kérdést is. A koordinátorokkal majd megvitatjuk de az AFET-nek esetleg javasolhatnánk, hogy egy szóbeli választ igénylő kérdést tegyünk fel a kiberbűnözéssel kapcsolatban, vagy a bizottságnak, vagy a tám tanácsnak, hogy hogyan védjük meg országainkat, hogyan készüljünk fel egy lehetséges támadásra. Komoly ez a kérdés, hiszen hát a NATO tagállamok között már is van vita arra vonatkozólag, hogy a, egy a szerződés ötös cikkének az értelme, a hatája alá tartozó kérdése a kiberbűnözés, tehát láthatjuk, hogy más nemzetközi szervezetekben is folyik a vita.